Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves kollégák! No hammer? Yes, should have a hammer. Should be a hammer. Should be a hammer. Okay hammer. So, uh... Okay, good morning, dear colleagues. Jó reggelt kívánok. Kalapács nincs a kezem ügyében, ezért kopogtatok. Mindenkinek a figyelmét szeretném kérni. Igen, itt talán most már könnyebb lesz. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kérem, kedves kollégák, foglalják el a helyüket. I guess the mic is okay. Azt hiszem, hogy a mikrofon jól működik. Kérem mindenki foglaljon helyet. Mindenkinek a figyelmét szeretném kérni. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. <clears throat> Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, megnyithatom a Libe Szakbizottság eh, vizsgálatának első ülését. Először is szeretnénk elfogadni a napirendet, hogyha nincsen ellendetés, akkor elfogadhatjuk a napirendet. Ezt követően Mindenkit üdvözlünk. Ez a nyitó ülése ennek e, a vizsgáló eljárásnak e, emlékszünk arra, hogy július 4-én az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást az Egyesült Államok beli NSA megfigyelési programjáról és ennek a hatásáról az uniós polgárok magánéletére. Szeretnénk e, mindenkit üdvözölni, a LIBE szakbizottság kollégáit és minden más kollégát, aki eh, eljött. Eh, ugye eh, az elnökök konferencián megtárgyaltuk a kérdést, készen állunk, hogy nagyon aktívan együttműködést folytassunk a többi szakbizottsággal, különös tekintettel az AFET és az INTA szakbizottsággal. Ezek releváns bizottságok az előttünk fekvő ügyben. Ugye vizsgálatot végzünk a megfigyelési programok területén, és ugyan ez a nyitottság vonatkozik az összes többi parlamenti kollégára és bizottságra, hiszen saját kezdeményezési eljárást indíthatnak ők is, vagy kezdeményezhetnek bármilyen eljárást annak érdekében, hogy az Európai Unió területén az Európai Unió tagországaiban mm, megvizsgáljuk, hogyan működnek ezek a megfigyelési eljárások. Szeretném javasolni a következő struktúrát a ma délelőtti programunk számára. Először is szeretnék információval szolgálni eh, az elnökök konferenciájáról, ami július 4-én eh, eh, került sorra. Utána általános eszmecserét folytatunk. Ezt követően meg fogom kérni az igazságügyi és a belügyi főigazgatóság képviselőit a bizottságtól, hogy reagáljanak azokra a javaslatokra, amelyeket esetleg addigra már megfogalmazunk, és aztán a tanács számára is szeretném megadni a szót. Tudatában vagyok annak, hogy a tanácsban ma délelőtt éppen megbeszélések, tárgyalások folynak ugyan erről a kérdésről, amivel mi magunk is foglalkozunk ma délelőtt. Végetetül szeretnénk rámutatni bizonyos lépésekre, amelyek segítségével talán a legjobban felkészültünk azokra a meghallgatásokra, amelyekre nyár után kerül közvetlenül sor. Először is tehát július 4-én bemutattam ezt az ügyet, ezt a kérdést az elnökök konferenciáján, és a Libe szakbizottság elnökeként hívtak meg annak érdekében, hogy Martin Schulz elnök úr kezdeményezését képviseljem. A konferencia egy hangúan támogatta ezt az ügyet és ezt a vizsgálati eljárást, és együttműködésükről biztosítottak bennünket. Ezt a cserét folytattam az AFET szakbizottság elnökével, Brock úrral erről a kérdésről, és örömmel jelentem, hogy itt van köztünk Gomez asszony, Nate Sutebrock asszony és Sanchez Neira úr, akik az AFET szakbizottságot képviselik. Egy projektcsoportot állítunk össze Ebben részt vehetnek mindazok az Európa Parlamenti Szolgálatok és egyéb bizottságok, amelyek szeretnek részt venni a munkában, és ők fogják összeállítani a munkaprogramot. Örömmel vennénk bármilyen jelzést a politikai csoportoktól arra irányulóan, hogy mi legyen a csoport magja, amelyik felelős lesz a vizsgálatért, és a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkadokumentumokat nyújthatnak majd be, ami pedig a meghallgatásokat illeti, amelyek szeptemberben kezdődnek el. A Libe szakbizottsági meghallgatás, a Libe szakbizottság először is nyilvános meghallgatásokra fog koncentrálni. Először is a következő listát szeretném javasolni hogy milyen testületeket vagy személyeket hallgassunk meg. Először is az Egyesült Államok hatóságainak képviselőit, aztán a bizottságot és a tanácsot, a tagországok képviselőit, negyedsorban rendszeres visszajelzéseket szeretnénk kapni a transatlanti szakértőcsoporttól, a, a, azoktól a az IT szakértőktől, akik eh, ebben járatosok, és aztán eh, végül az NSA vagy ezzel egyenértékű rendszerek képviselőitől a lehető leghatékonyabban kell felkészülnünk eh, erre a programra, és az első ilyen nyilvános meghallgatást az Egyesült Államok beli PRISM és FISA programra kell fókuszálnunk. Ebbe be kell vonnunk az Egyesült Államok nagykövetét, EU nagykövetét, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatalának szakértőit, jogi szakértőket, akik el tudják magyarázni nekünk az Egyesült Államokban érvényes logi hátját teret a fizával kapcsolatosan, az EPIC és az eh, ACLU eh, Egyesült Államokbeli szervezeteknek a képviselőit is meg kell hívnunk. Aztán következésképpen ennek a vizsgálatnak fel kell tárnia olyan meglátásokat, és elő kell eh, állítani olyan ajánlásokat, amelyeket egy jelentés tervezetben tudunk benyújtani a plénum számára, még lehetőleg az év vége előtt. És hát arra kell felkészülnünk, hogy nagyon gondos időtemezést kell végeznünk, látható eredményeket kell felmutatnunk még ennek a parlamentnek a a lejárása előtt, és éppen ezért a minden tőlünk terhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a jelentéstervezetet be tudjuk nyújtani, hogy a plenáris az év vége előtt meg tudja tárgyalni. Tanulmányokat adhatunk ki különféle szakértői csoportoknak, és különleges kérésekkel állhatunk elő a politikai osztálynak, és két prioritás témát szeretnék javasolni. Az egyik egy tájékoztatás lenne a PRISM programról és az Egyesült Államokban érvényben lévő jogi háttérről, a másik pedig a tömeges megfigyelési eljárások és a nemzetközi jog kapcsolata, ilyen például a tempóra, a német, svéd, francia rendszerek. Ezek csak példák azokra az elemzésekre, amelyek mind eh, szerepelhetnek eh, ezeken a eh, tájékoztatásokon, amelyeket a politikai osztály folytatna, és aztán végül is egy Libe szakbizottsági delegáció menne Washingtonba. Ezt egyelőre október végére szeretnénk ütemezni, és azt javasoltam az elnökö konferencián, hogy ezt a delegációt az AFET szakbizottság tagjaival együtt állíthatnánk esetleg fel, annak érdekében, hogy október vége felé tehát egy ilyen vegyes látogatást, vagy vegyes csoport látogatást alakíthatnánk ki. Mindezek után engedjék meg, kedves kollégák, hogy még néhány információval szolgáljak a legfontosabb kérdéseket illetően. Itt ugye tényfeltárást kell végeznünk, bizonyítékokat kell találnunk Egyesült Államokbeli és Európai Uniós forrásokra is, amelyek amelyek segítségével fel tudjuk deríteni azokat a felelősségeket, amelyek a megfigyelési tevékenységekre irányulnak, kár és kockázat elemzést kell végeznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan sérült az Európai Unió állampolgárainak alapvető, hogyan sérültek az alapvető jogaik, a magánéletükre vonatkozó, a kommunikációra, a kifejezés szabadságára, az ártatlasság vélelmére és a jogorvoslathoz való jogra vonatkozó joguk. Meg kell néznünk, hogy az Alapvető Jogok Európai Kartája milyen mértékben sérült ezeken az eljárásokon keresztül. Meg kell néznünk, hogy az európai jog mennyire működik hatékonyan az EU-n kívüli területekre irányuló mechanizmusokat meg kell vizsgálnunk, meg kell néznünk a számítógépes felhő kezelés helyzetét és biztonságát az Európai Unión belül. Meg kell néznünk, hogy mennyire arányos a hozzáadott értéke a terrorizmus ellen, terrorizmus ellen folytatott programoknak ezen a területen meg kell néznünk a biztonságos kikötő megállapodás működését, különös tekintettel az EU-ból harmadik országokba tovább irányított polgárok biztonságát illetően, mennyire érvényes, mennyire működőképes ez a megállapodás közigazgatási és igazságszolgáltatási, jogorvoslati és kártételi otlási kereteket kell megvizsgálnunk és magas szintű védelmet kell biztosítanunk az Európai Unió állampolgárainak annak érdekében, hogy személyes adataik ne kerüljenek veszélybe, védeni tudjuk ezeket egy teljes mértékben fogonatosítható adatvédelmi csomag keretén belül és természetesen helyre kell állítanunk, és orvosolnunk kell a biztonsági rendszerekben keletkezett sérüléseket, meg kell erősítenünk az információ technológiai hálózatok biztonságosságát az Európai Unió intézményein belül, a diplomáciai testületeken belül, és minden releváns amerikai és európai uniós intézményen belül. Nos, <clears throat> mindezek után szeretnénk meghallgatni az önök véleményét, megjegyzéseit, szeretném megnyitni a vitát, miután felvázoltam ennek a vizsgálatnak a fő kereteit. Úgy gondolom, hogy ez kellő bemutatással szolgálhatott, ugyanezt mondtam el az elnökök konferenciáján is. Remélem, hogy számos kollega szeretne ehhez hozzászólni. Megnyitom a vitát. Köszönöm, elnök úr. Szeretném kiemelni azt a tényt, hogy úgy gondolom, hogy nem nulláról indulunk itt. Ez alatt azt értem, hogy nem új helyzet ez tehát nem nulláról kell indulnunk. Éppen ellenkezőleg az Európai Parlament nagyon is jól tudja, hogy mi a helyzet. 2000-ben és 2001-ben volt már egy rendkívüli bizottságunk az Echelon ügyjel kapcsolatban. Nos, az a bizottság bebizonyította, hogy ö, angol nyelvű országok hálózata az Egyesült Államokkal, Kanadával, Ausztráliával és Új-Zélanddal és az Egyesült Királysággal egymás között információ cserét és kémkedési tevékenységeket folytattak Európában. Nos, az Echelon szakbizottság az Európai Parlamenten belül egyértelműen kimutatta, hogy például a CIA korábbi igazgatója bejelentésére alapozván, hogy az észak-amerikai kémkedő gépezet átirányította a hangsúlyt miután a hidegháborúnak vége lett, a gazdasági ügynökökre, és éppen ezért Európában kémkedett gazdasági céllal. Tehát ez kiinduló alap számunkra. Akkoriban az Európai Parlament nem követte nyomon az Echelon Bizottság ajánlásait, mert az nyilvánosságra került. És körülbelül ugyanakkor, amikor 2001-ben New Yorkot megtámadták, és mivel az Egyesült Államokkal szolidárisak kellett mutatkoznunk, ezért kellemetlenné vált volna azon bizottság ajánlásait követni. Ugyanakkor ezeket a tényeket és ajánlásokat kell kiindulópontként felhasználni a PRISM ügy vizsgálatakor. Tehát még egyszer, ez nem új helyzet. Egy eléggé szofisztikált, összetett kérdésről van itt szó. Akkoriban az Echelon rendszerrel a hálózatokkal, a telekom, telefonos, e-mailes, faxos kommunikációkat tudták lehallgatni, és a különböző föld alatti kábeleket és műholdas kommunikációkat is le tudtak hallgatni, és így a hálózat több millió kommunikációt tudott fél óránként feldolgozni, azaz 48 millió kommunikációt naponta, és megint még egyszer mondanám, and one ről beszélünk. És hogyha megnézzük, hogy azóta mennyit lépett előre a technológia 2001 és 2013 között, hát egyértelműen levonható a következtetés, hogy ma lényegesen magasabb szintűek az ilyen lehallgatási képességek. Tehát egyetértek az elnök úrral, hogy a, a TTIP eh, ajánlásokat meg kell néznünk, és meg kell nézni a TEDP ajánlásokat, megnézni, hogy akkoriban milyen kérdések merültek fel, és azt gondolom, hogy eh, a meghallgatások során érdemes lesz megnézni, hogy azok, akik akkor már dolgoztak ezen, különösen Gerhard Schmidt, akkori jelentéstevő, és azok, akik a technikai kérdésekkel foglalkoztak, hogyan tudnak minket ebben támogatni a mostani munkánkban. Végül pedig valami ellenünk dolgozik, mégpedig az idő, hiszen a nyári szünet előtt nem igen tudunk konkrétumot elérni, és nagyon nehéz lenne jövő márciusig a választási kampány beindulásáig a választási kampányig konkrétumokat felmutatni. Nos, a meghallgatások, a helyszíni ö, tanulmányokkal még nem biztos, hogy reális következtetésekhez juthatunk, mielőtt ö, jövőre a választási szünet beindul. Mindenképpen el kell kerülni egy olyan helyzetet, ahol a média ö, figyelmét felkeltjük ezen ö, kényes ügyre, közben konkrétan nem tudunk semmit felmutatni. Köszönjük szépen, természetesen be kell látnunk, hogy nem fogunk túlságosan messze eljutni a nyári szünet előtt. A nyári szünet után rögtön munkába kell ugyanakkor állnunk, készen kell lennünk arra, hogy egy nyomonkövető ülést tartsunk, és aztán szeptember során beindítsuk ezt a munkát, és tovább fejlesszük azt a javaslatsort, amit most kialakítottunk. Morales úr kapja a szót. Thank you, Chairman. Um, I'm actually pleased that Mr. Coelho... Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy Coelho úr az Echelon ugye kezdőd, kezdett, és azt gondolom, hogy én ennek örülök, és mindenképpen ez rendkívül tanulságos. És egy konkrét példáról beszélnék a tömeges adatgyűjtési műveletről. Az egyik problémája ennek az volt, hogy az első két kritérium, amelyet meghatároztak a titkárságnál, az volt, hogy interjút kell készíteni a forrásokkal, és kezelni kell az elvárásokat. És az egyik problémánk az volt, akik az Echelon ügyjel foglalkoztak, azon kollégák még emlékezhetnek rá, hogy a hírszerzési ügynökségek interjú, meginterjúvolási képességével kapcsolatban az elvárásokat kezelnünk kellett, hiszen nem tudtuk, hogy milyen információkat kaphatunk. Nos, most kettős helyzetben vagyunk. Egyrészt a parlamentnek azt mondták, hogy azt várják tőlünk, hogy olyan feltételezésekkel kell most bánnunk, miszerint a tempóra és más feltételezések jogosan aggasztják a polgárokat, és ezért jogos az, hogy nekünk erre reagálnunk kell itt az Európai Parlamentben. Közben az eselonhoz hasonlóan megint csak korlátozottak a lehetőségeink, és így ezen reális kapacitáshoz képest kell az elvárásokat kezelni, tehát meg kell néznünk, hogy az eselonnál mi történt. Ez most azt jelenti, hogy ami a titkárság által meghatározott két, első két kritériumot illeti, nyitottnak és átláthatónak kell lennünk a polgárok felé, és közben elnök úr, az a lista, amelyet a meghallgatásokra készítettek, nem vette fel a civil ö, szervezeteket és az IDPS-t, e úgyhogy őket mindenképpen be kellene venni a meghallgatásra elvártak listájára. Ezt átláthatóvá kell tenni, és amikor az információt begyűjtjük, akkor realistának kell lenni mindenki felé az elvárásokkal kapcsolatban. Lesz olyan információ, amit soha nem fogunk megkapni, ahogy az az Echelonnál is történt. De realistának kell lennünk a határidőkkel kapcsolatban, amit Koei úr említett, és a kollégák, az Eselonon dolgozó kollégák még emlékezhetnek rá, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol a parlament valóban hozzáadott értéket képviselhet, és a titkárság 4-es, 5-ös, 6-os elemekben leírta a jogorvoslat, a politikai ajánlások területén, a jogalkotásban és a biztonsági hézagok területe az a nagyon komoly három terület, ahol hogyha módszeresen és reálisan dolgozunk, akkor valóban a legfontosabb pontjaihoz érhetünk annak, amit a polgárok tőlünk elvárnak amikor a PNR-ral és a SWIFT-tel dolgoztunk korábban, és még más hasonló ügyekkel, különösen a Libe szakbizottságban, tudom, hogy az AFET tagok majd maguk is elmondják ezt magukra vonatkozóan. Nos, mi a Libében azt tettük, hogy egy EU keretre van szükségünk az adatvédelmi szempontból, és ezért megpróbáltunk előre menni nagyon sok esetleges eseménynek, amit most láttunk most már, hogy például a tömeges adatátvitelnél EU keretre van szükség ahhoz, hogy ö, tudjuk kezelni azt a helyzetet, amikor a hírszerzők ilyen tömeges adatokat kereskedelmi célokra akarnak felhasználni. Tehát nekünk a polgárokat kell képviselni, és a polgárok aggályait, nem szabad további elvárásokat emelni miszerint mi a kémkedési feltételezésekkel tudunk majd valamit tenni mert nagyon nehéz lenne ugyanahogy, úgy ahogy az echelonnál is ezzel kapcsolatban előrelépni. tehát ami a határidőket illeti és hogy mit tehetünk biztos hogy a sajtó a média komoly elvárásokat fog megfogalmazni amikor elkezdjük a munkát tehát legyünk reálisak de ne legyen túlságosan alacsony az elvárásunk azzal kapcsolatban, hogy a parlament, parlament mit érhet el a polgárok aggályaival kapcsolatban, hiszen a SWIFT-tal, a PNR-ral kapcsolatban itt voltunk, és a polgárok elvárásainak megfeleltünk. Tehát vannak ilyen hatásköreink, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban pozitívnak kell maradnunk. Köszönöm. Point taken. Köszönjük szépen, feljegyeztük ezt, Ferreira asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönjük szépen az iránymutatást, hiszen a döntéseket még később kell majd meghoznunk ennek az ülésnek a során. Három rövid megjegyzésem lenne először is. Függetlenül attól, hogy a valóság micsoda, mindig van eh, egy kép, amit a valóságról alkotunk. És eh, mi itt közvetlen módon az európai állampolgárokat képviseljük, tehát felelősek vagyunk azért, hogy milyen kép alakul ki a valóságról. Következésképpen úgy gondolom, hogy a legfontosabb aspektusa a tevékenységünknek az elkövetkezendő hónapok során ezzel az ügyel kapcsolatosan a transzparencia, az átláthatóság. Mindegy, hogy mit beszélünk itt meg, azt mindenképpen meg kell osztanunk az európai állampolgárokkal. Rendkívül eh, erősen megfigyelhető ez a tendencia az európai állampolgárok körében és a médiumokban is. A saját kormányaink ellen az európai tagországokban eh, mindazon feltételezések és eh, gyanúsítások miatt, amelyek elhangzottak a közelmúltban. És az állampolgároknak ez a fajta kiábrándultsága olyasmi, amit meg kell szólítanunk, mivel foglalkoznunk kell. Világosá kell tennünk, hogy nincs semmi takargatni valunk, nem rejtegetünk semmit. Amiről itt beszélünk, az politikai döntéshez vezet majd, de mindent készek vagyunk feltárni és megosztani az európai állampolgárokkal el kell mondanunk nekik, hogy mindent szeretnénk megvizsgálni, és mindent fel is fogunk tárni, amire e, fény derül, független attól, hogy az Atlanti óceának ezen vagy azon az oldalán derül-e fény rá. Harmadsorban szeretnék nagyon erősen ragaszkodni ahhoz, hogy a meghallgatások során hogyan járjunk el, ami azt illeti, nem gondolom, hogy ezek a e, vizsgálati eljárások e, arra kell, hogy feltétlenül irányuljanak, hogy a végén eh, kialakítsunk, eh, létrehozzunk egy jelentést. Hát valaki majd leül nyilván, és egy irodában megír egy jelentést, eh, ez általában így szokott lenni, de szerintem ebből a szempontból tekintve a dologra a saját tagországaink tevékenységét is meg kell vizsgálnunk, és nem csak az amerikai partnerek tevékenységeit. Talán itt az ideje annak, ha már egyszer olyan sokat beszélünk az Egyesült Államokkal létrejött egyezményekről, szerződésekről, a PNR-ről, a SWIFT-ről, mindent megtettünk, amit kértek tőlünk. Talán itt az ideje ebben a kontextusban annak, hogy újra kezdjük az Egyesült Államok és az EU között létrejött adatvédelmi megállapodást, annak idején ezzel sokat foglalkoztunk, de aztán eltűnt a napi rendünkről. Köszönöm szépen. Én csak ahhoz ragaszkodnék, hogy a PRISM programról napvilágra került információk arra is fényderítettek, hogy az Európai Unió tagországaiban is folynak ilyesfajta tevékenységek. Ezt a Libe bizottságon belül is megbeszéltük, tehát itt olyan gyakorlatokról van szó, eljárásokról, amelyek eh, az a tagországokban is folynak. Albrecht úr. Thank you very much, Chair. And... Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Köszönöm, hogy ilyen nagyon fontos kérdéseket felvetettek, különösen Koelyó úr, a korábbi szakbizottsággal kapcsolatban egyetértek, hogy azt kell kiemelni, hogy akkoriban mik voltak a tények, és milyen ajánlások születtek akkoriban. És egyetértek Renata Weberrel is, különösen abban a kérdésben, hogy itt a tényeket kell ö, feltárni, és a polgároknak ezt ö, hozzáférhetővé tenni. Ez a legtöbb, amit tehetünk. Tehát a saját tagállamaikat kell, és a saját tagállami hatóságainkat kell megvizsgálnunk, hiszen én is azt gondoltam volna, hogy már most írhatunk embereknek, és így most már elkezdhetjük a munkát, mert hogyha megnézzük, hogy konkrétan a, azután, hogy a Prism programról a Guardianban napvilágra láttak az információk, pár nappal utána az Egyesült Államokban a kongresszus már beindított egy vizsgálatot. Mi itt a parlamentben hetekkel, hónapokkal később is még itt ülünk, és azt mondjuk, hogy hát munkaprogramot kell összeállítanunk, és utána most arról döntünk, hogy hogyan állítsuk össze a munkaprogramunkat. Nem hiszem, hogy ö, le kéne járatnunk magunkat. Itt ö, el kell indítani a vizsgálatot és a konkrét munkát, mert a polgárok azt várják el tőlünk, hogy most lehetőséget kapjanak arra, hogy megtudják, hogy mi történik. Ezért azt kérném, hogy ne csak szeptember végén kezdjük el a munkát, hanem közvetlenül a nyári szünet után, tehát már az első ülésen kezdjük el a vizsgálatot. Nagyon fontos ülés lesz, amikor a nemzeti parlamentekkel találkozunk. A lehető leghamarabb meg kell hívnunk a nemzeti parlamentek képviselőit, és az ő hírszerzéssel kapcsolatos vizsgáló bizottságjainak a tagjait, mert ők azok, akik megfelelő felügyelettel rendelkeznek a saját tagállami hrszerzésükkel kapcsolatban. Tehát tőlük kell információt begyűjtenünk, és meglátni, hogy ők hogyan értelmezik ezen információkat, és utána ezeket összerakni és kapcsolatba állítani a különböző programok, a különböző megfigyelési intézkedések kapcsán. És az Europolt is meg kell hívnunk, Rob Wainwrightot, szintén, mert meg kell tudnunk, hogy az Európai Uniós intézmények és ügynökségek mit tettek ezen a területen, és hogy mit tudtak arról, hogy mi történik. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy felkérjük a kormányainkat és a tanács tagjait, és kérném a tanácsot is, hogy ezt az üzenetet adja át, hogy az hogy küldjék el ide a mi vizsgáló bizottságunkba a saját tagállami rendőri és hírszerzési képviselőiket, hiszen nagyon jó lenne, hogyha így nyíltan beszélnénk a dolgokról. Mert elfogadhatatlan az, hogy miután az állam és kormányfők Európában nem tisztázták a saját álláspontjukat, és és nem küldtek el eh, embereket azért, hogy napvilágot lássanak az ilyen jellegű információk, hiszen tudjuk, hogy a hírszerzésben és a megfigyeléssel kapcsolatban kik a felelősök. Nagyon fontos lenne a kiszivárogtatókat is meghívni, például Edward snowden -t. Nem szabad azt mondanunk, hogy nem lenne fontos, hogy ő eljöjjön ide. Hívjuk meg! másokat is. Mark Kleint, a volt AT&T munkatársot, aki kulcsfontosságú adatokat szolgáltatott ki, um, William Bennett és Kirk Weebate, akik szintén az NSZ-nek dolgoztak korábban, és európai kiszivárogtatókat is szeretnék itt megnevezni, de hát kevesen vannak. És azt gondolom, hogy nagyon sok tudós szintén érdekes információkkal tud nekünk szolgálni, különösen azok, akik már eddig is az Európai Parlamentnek is készítettek tanulmányokat, például Kaspar Bowden. És támogatnám Koeljó kolléga javaslatát, hogy Gerhás mit hívjuk meg, és mások is vannak, akik mindenképpen nagyon sokat tudnának segíteni nekünk, de nem szeretnék, hogyha már most megneveznénk őket. Tehát, mint már az elején is mondtam, a vizsgálatot most el kell kezdenünk, hiszen tudnunk kell azt is, hogy a hatásköreink korlátozottak. Nem azt mondom, hogy mi korlátozhatjuk azt, amit a nemzeti hírszerzés tesz. Nem hiszem, hogy ez lenne a célja ennek a bizottságnak. Azon kell dolgoznunk, azt kell kiderítenünk, hogy ilyen ö, jogállamisági szabálysértések és az alapszerződések megsértése szempontjából mi történik. Gondolom, hogy ez is a munkánk részét kell, hogy képezze, hogy mi a kapcsolat a nemzeti intézkedések között, amit a nemzeti biztonsági területen hoznak, és eldönteni, hogy a nemzeti, nemzetbiztonsági kérdésekre kiterjednek-e az alapszerződések, mert nem szabad, hogy ebből a szempontból joghézagok legyenek, tehát nem lehet, hogy a tagállamok egyszerűen az alapvető európai elvektől eltérhessenek ezen a területen. Ezt nagyon fontosnak tartanám, és mint már mondtam, most el kell kezdenünk ezt a munkát, és a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tenni azt a tényt, hogy szükségünk van a nemzeti parlamentek segítségére, és a nemzeti parlamenteknek elküldeni azt az üzenetet, hogy ők maguk is folytassák a nyomozást, a vizsgálatot, hiszen ez nagyon fontos lesz a hírszerzésekkel kapcsolatban. Köszönjük, a megtúl. Minden javaslatát eh, feljegyeztük, de szeretnék eh, figyelmeztetni, vagy emlékeztetni arra, hogy eh, ezt a vizsgálatot, az elindítást szeptember 5-ére időzítettük már, tehát akkor tudjuk igazából elkezdeni. Tehát 5-ére már ezt kitűztük, és ahhoz is ragaszkodtam, hogy vegyük fel a kapcsolatot a nemzeti parlamentekkel, a lehető, a tőlünk, minden tőlünk telhetőt meg kell tenni arra, hogy ezeket az eljárásokat a nemzeti parlamenteken belül is lefolytassák. Kikop úr kapja a szót. Jó reggelt, elnök úr. Nos, ismerjük azt az állapotot, amit nyár közepi őrletnek nevezünk. Ez azt hiszem egy orvosi, illetve orvosi fogalom, de azt hiszem a politikára is alkalmazhatjuk, és úgy tűnik, hogy figyelnünk kellene arra, hogy a vizsgálati eljárás elindítása előtt kerüljünk igazából tisztába a tényekkel. Nézzük meg, hogy mi az, ami a szakbizottságra tartozik. Ahogy ezt mindannyian tudjuk, hiszen el is mondtuk, arra kértek bennünket, hogy nézzük meg ezt a kérdést, és tárjuk fel, hogy vajon beavatkoztak-e az európai állampolgárok magánéletébe, megsértették-e az EU-s szerződéseket. Nagy érdeklődéssel hallgattam azokat az idézőjelbe tett tanúkat, amelyeket Albert úr felsorolt. Ez egy nagyon érdekes lista. Én is ide vennék néhány embert, azt hiszem, hogy még mindannyian élnek, de néhányan közülük már nincsenek a sorainkban. Vladimir Putyin is él, még őt is érdemes lenne talán meghívni, hiszen korábban KGB, KGB főnök volt, talán ő is nagyon fontos információkat tudna adni számunkra az FSB és a KGB működéséről, és hát nem szeretnék ebbe az irányba elmozdulni. Nagyon jól tudjuk mindannyian, hogyha udvarias meghívásokat küldünk a különféle országok hírszerző szerveinek igazgatói számára, lehet, hogy rosszul gondolom, de valószínűleg azt a választ kapnánk, hogy éppen nyakig ülnek a e, kibertámadásokkal, a terrorizmussal e, kapcsolatos tendeikben és a, e, a terrorizmus elleni harcban. Meglehetősen elfoglaltak ezek az emberek, és azzal foglalkoznak, hogy a saját érdekeinket védjék világ méretű szinten, és hadd mondjam el mindezek után, hogy nagyon ellenezném azt, hogy olyan embereket hívjunk meg ide, akik jelenleg súlyos eh, vádak eh, alatt vannak. Eh, A Snowden úrra való hivatkozás mindenképpen nagyon hibás szerintem, nem alkalmas arra, hogy meghívjuk ide, hiszen jelenleg éppen vád alatt áll. És nem hiszem, hogy egy politikai csoportnak ilyet kellene tenni, hogy egy vád alatt embert hív meg. Úgy gondolom, hogy az adatvédelmi törvényeket betartják, figyelembe veszik, és amikor megnézzük, hogy ezeket a törvényeket megszekték-e a nemzeti hatóságok szintjén, nos, nem gondolom, hogy ez egy olyan funkció, olyan tevékenység, amivel ennek a szakbizottságnak, vagy általában vév az Európai Parlamentnek kellene foglalkoznia. Engedje meg elnök úr, hogy emlékeztessek arra, hogy mi bizottságként támogatjuk ezeket a szervezeteket, és igyekszünk gondoskodni arra, hogy arról, hogy a demokrácia mindenhol folytatódni tudjon, annak ellenére, hogy a demokráciát e, kritika is érte számos alkalommal, például ebben a bizottságban is. Köszönjük minden megjegyzését, lejegyeztük, eh, de hát eh, hadd emlékeztesek arra kérem szépen, hogy a eh, plenáris ajánlását követjük itt, ők bíztak meg bennünket azzal, hogy ezt a vizsgálatot lefolytassuk. Igen, természetesen az Európai Unió állampolgárait nagyon foglalkoztatja a terrorizmus elleni harc, de hát az a gyanú is él, hogy egy terrorista tevékenységet vagy terrorista támadást az amerikai követségek ellen EU-s területen is elő lehet készíteni, és ami az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szerződéseket tárgyaló felek tevékenységét illeti. Nos, hogyha ezen túl lépünk a terrorizmus elleni tevékenységen túl, úgy vélem, hogy mindenképpen ide kell kapcsolni ezeknek a szerveknek a tevékenységét is. Tehát ez is a feladatunk, ezt asszony. Thank you, Mr. Chair. <laughs> um, köszönöm, elnök úr. Valóban Vladimir Putyint meghívni nagyon izgalmas esemény lenne, de úgy gondolom nem ő az egyetlen izgalmas személy, Snowden úr is ide tartozik természetesen, és az összes többi személy, amelyet az imént, akinek a nevét az imént hallottuk. Talán arra lenne szükség, hogy valamennyi politikai frakció legyen alkalmas arra, hogy ő megfogalmazza javaslatait a hét végére. A tavalyi évben egy levelet adtunk közre, a kémkedés, a bűnözés és az erőszak ellenes felszólítás volt ez, és ennek keretében eljutottunk nagyon izgalmas információkhoz és tervekről hallottunk. Reimer Reizet javasoljuk koordinátorként a magunk részéről. Hadd húzzam alá azt is, hogy egy dilemával szembesülünk a mai napon. Nevezetesen ez egy, nem egy hagyományos típusú vizsgálati bizottság, és úgy gondolom, hogy nem igazán ez a legkívánatosabb bogya annak, hogy előre lépjünk, de mégis szükség lenne előre lépni, és tulajdonképpen lehet, hogy nem egy ilyenfajta speciális bizottságra lenne szükség. Igazándiból azt mondanám, hogy nem is tudom megfogalmazni, hogy mire lenne szükségünk arra, hogy egy vizsgálatot lefolytassunk. Nem igazán látom át, hogy milyen eszközökre lenne szükségünk. Ugye, ami rendkívül hasznos és fontos lehet, az a kellő dokumentumoknak a beszerzése. Ami Kori úrnak az észrevételeit illeti az Echelon bizottsággal kapcsolatos tevékenységet, ahogy ő említette, annak kapcsán tudom elmondani azt, hogy szükség van arra, hogy megkapjuk a kellő információkat és dokumentációkat. Persze meg kell azt is fogalmazni, hogy milyen ismérveket vegyünk itt alapul. További igény az, hogy egy igazi ellenzés következzék be ehhez nélkülözhetetlen, a kellő dokumentumok beszerzése, a szakértők leültetése egy asztal köré, és úgy gondolom, hogy ha a parlamenti ciklusunk alatt nem vagyunk képesek az elvárt eredményeket produkálni, akkor az európai polgárok csalódottak lesznek, rendkívül csalódottak lesznek a mi szakbizottságunk tevékenységében. kémkedés, megfigyelések ugye léteznek, és hogyha ezekkel kapcsolatosan nem tudjuk a kellő anyagokat előállítani és állásfoglalást megfogalmazni, akkor ezek tovább fognak folytatódni, és érintik az állampolgárokat és, és a vállalkozások életét is. Úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy egy rendkívül világos ütemezése van szükség. Nem lehetőség, nincs lehetőség arra, hogy kivárjuk a következő parlamenti ciklust, és ennek keretében azt mondanám, hogy meg kell, hogy fogalmazzuk az egyértelmű stratégiánkat. Úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy valamennyi tagállami kormány is le tudjon ülni egymással, és erről vitatkozzanak is. De úgy gondolom, hogy mégis a tagállami szükkeretek nem elegendőek ahhoz, hogy ezt a kérdést kezeljük a vizsgálati tevékenységet csak itt a szakbizáltságunk szintjén tudjuk elvégezni, és ehhez arra van szükség, hogy megfogalmazzuk a későbbi stratégiákat is, azért, hogy képesek legyünk eredményes fellépésre. Új parlamenti stratégiára is szükség van. Erre utaltunk az állásfoglalásunkban, jeleztük azt, hogy a PNR-t, PNR-t és a SWIFT-et is tovább kell vinni, mint ügyet. És ugye e tekintetben hogyan tudunk fellépni. Nincs meg egy igazi keret megállapodásunk ezekről a kérdésekről. Mit szeretnénk elérni? Milyen irányba kívánunk hozni? Hagyjuk a dolgokat úgy haladni, ahogy eddig haladtak? Úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy egy igazi stratégiát dolgozzunk ki, egy igazi brainstormingre kerítsünk sort azért, hogy ebből adódjon, ebből jöjjön ki egy stratégia. Az összes dokumentumnak a begyűjtésére szükség van, és ezeket a szakértőknek a, a rendelkezésére kell bocsájtani de nem tudjuk ezt megtenni, elérni, mert egy sor szereplőnek teljesen mindegy, hogy milyen folyamatok indulnak be, milyen eszpecsérekre kívánunk mi itt sort kereteni, és éppen ezért van szükség arra, hogy a stratégiánkat hathatósan építsük fel. Úgy gondolom, hogy ilyenfajta skandalumra még soha nem keretkezett szó. Bronx úr, ön következik. Köszönöm, elnök úr. Nos, mindannyiunkat foglalkoztat az információ gyűjtés, különösen a politikailag és személyesen érzékeny adatok begyűjtése, de talán nem is ez a legfontosabb, hanem ezeknek az információknak a tovább adása megvan az eszélye annak, hogy egy ilyesfajta nyomozás végül is törvénytelen nyomozássá válik, és olyan személyes adatokat gyűjtünk be, amelyekre igazából nem tehetnénk szét. 2012-13-ban az Egyesült Államok olyan felhatalmazást adott ki, hogy meg lehessen, hogy felülvizsgálják, hogy milyen honlapokat, telefonbeszélgetéseket vizsgálnak meg, de aztán ebből végül is nem lett törvény. Nem tudom, hogy az, az Egyesült Királyság miért nem járt így el, nyilván a személyes jogokra való hivatkozással nem állítottak fel egy ilyen eljárásrendet. William Haig az eh, akkori eh, külügyminiszter, eh, megkérdezték őt a parlamentben, és nem tagadta világosan azt, hogy ők is foglalkoznának ilyen eljárással. Számos tagország, így például az Egyesült Királyság mellett folytat olyan tevékenységet a közszférában tevékenykedő állampolgárokkal kapcsolatosan, ami az ilyesfajta tevékenység sorába lehetne sorolható. Engem az foglalkoztat, hogy az Egyesült Államok eh, vajon eh, ezeket a, az információkat kiknek adja át. Eh, számos állampolgárnak a karrierje, az állása mehet rá erre az eljárásra. Meg is történt korábban, egy Liverpooli rendőrt kirúgtak ilyesfajta eljárás eredményeképpen. Talán tartózkodnunk kellene attól, hogy politikailag diszkriminatív tevékenységet folytassunk az állampolgárunk, állampolgáraink ellen, hiszen ez politikailag diszkriminatív lenne, és azt hiszem, hogy ezt az európai politikai pártok sem fogadnák el. Fosszú. Vielen Dank. Ähm, zunächst möchte ich gerne... Tisztelt elnök úr, Morász urat szeretném elkezdetni arra, hogy mindenek előtt reális alapon kell, hogy kiinduljunk a fellépésünkben, jogi alapon, meg kell, hogy vizsgáljuk ugyanakkor azt is, hogy milyen politikai opciók állnak a rendelkezésünkre. Úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy észszerűen lépjünk fel, észszerű alapból kell kiindulni, ez teheti lehetővé csak az eredmények elérését. Ami pedig a megfigyelés és képkedési programokat illeti, amennyiben az harmadik országokat is érint, akkor világos, hogyha ezekre gondolunk, elemeznünk kell a lehallgatások kérdés kapcsán azt, hogy az adatok gyűjtése hogyan történik, a tartalmaknak és a címeknek, címzetteknek és feladóknak az azonosítása hogyan történik, vajon a különböző jogi követelményeket, előírásokat betartják, -e, milyen fajta adatbázisokat sértettek meg, milyen fajta jogsértések következtek be. Úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen az, hogy átlássuk azt, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezünk mi azért, hogy megvizsgáljuk, hogy az eu polgárokat hogyan sértették meg tehát ennek keretében szükséges megismerni a feltételeket a tagállami szinten, illetve az EU szinten, illetve azt is, hogy az Európai Alapjogi Karta hogyan érvényesült. Ami pedig az adagyűjtést illeti, azonosítani kell, hogy milyen típusú adagyűjtésről van szó, gazdasági célúról, vagy egyéb típusúról. Tehát ennek fényében valamennyi adatbázist meg kell vizsgálnunk reális alapokon, és csak ezen a információk birtokában tudunk majd igazán párbeszédet folytatni a polgárokkal. Elnök Zippel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mely az alapvető kérdés, amelyet felteszünk mi magunk is, és az újságírók is? Ez a kérdés úgy hangzik, hogy mi lehet a konkrét eredménye egy ilyen vizsgálatnak. És akkor, amikor azt hallom, hogy mit mondanak eh, a különböző megnyilvánulók az utóbbi napokban, akkor azt észlelem, hogy egy sor ember nem igazán kívánja eh, a vizsgálatot de vinni, és nem igazán tudja, vagy kívánja megtudni, hogy miről is van szó, hogy melyek az igazi tétek tartalmilag és egyéb szempontból. Láttuk, hogy milyen fajta skandalum alapul ki a prizm ö, ügy, ö, kapcsán, és egy sor ember azt válaszolta erre, hogy hát még jobban kell védeni az adatokat, de hát ez így önmagában egy nagyon megmosolyogtató megközelítés. Ugyanis egy sokkal szélesebb alapú kérdésről van szó, Mások pedig különben még azt mondják, hogy nincs is szükség további információkra és magyarázatokra, mert ez az egész történet nem más, mint a terrorizmusról szóló hatékony harc. Éppen ö, ennek fényében mondják azt, hogy 2001 óta, a New Yorki merénylet óta a terrorizmus elleni harc aktuális, tehát ezért van mindenre szükség. Márpedig a probléma sokkal régebb keletű, és kiindulhatunk az elemzésünkben abból, az elvekből, amelyeket a kollégák is az imént idéztek. Tehát ez az egész ügy most nem a terrorizmus elleni harcról szól, hanem a gazdasági érdekek védelméről, és igazi ipari kémkedés történt. Az utóbbi héve, ö, héten egy olyan döntés született, hogy az USA és az EU közötti szabadkereskedelmi tárgyalásokat nem fogják elhalasztani ezen ügy miatt. Természetes, hogyha most ö, mi ö, ö, ezt nem tettük volna lehetővé, akkor ez megmosogtatott volna mindenkit. Viszont azt hiszem valóban talán pici kis időnyelése szükség van, ö, és ennek a, és a fellépésünk keretében pedig reagálnunk kellene, és jeleznünk az Egyesült Államoknak, hogy így nem lehet velünk bánni, ö, és pontosan el kell ennek keretében látnunk, hogy milyen ügyről is van szó, és azt is be kell állapítani, hogy a bizalmi kapcsolat most megingott-e, vagy sem megsértették-e azt, vagy sem. És ami pedig a PISB ügyet illeti és az EU-s vonatkozásait. Itt felteszem azt a kérdést, hogy hány millió adatot adták, ad, szereztek így meg. Az Echelon létezése óta exponenciális volt a megszerzett adatoknak a száma. Miért volt erre szükség? illetve a befutott adatok milyen úton, módon, és nem egyéb úton, módon is eljutottak ki az Egyesült Államokhoz. Ugye a megállapodás sokkal hírszerzés tekintetében, az információ átadás tekintetében ugye létezik, de ezen kívül az közölt információknak egy hatalmas részét nem a megfelelő célra használták fel. Az Egyesült Államoknak hatalmas eszköztára van ahhoz, hogy adokat gyújtson. Úgy tűnik, hogy léteznek például fénykép készítések is, amelyeket még a titkos ügynökségek is megkaptak, de nem tudjuk azt, hogy milyen gyakorisággal történt az adatoknak az átadása. Ugyanakkor az is tény, hogy léteznek szabályok, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Államok fellépését ilyenfajta adatszerzésben. A jelenlegi helyzetnek a vizsgálatában meg kell állapítani, hogy ipari kémkedésről volt szó, és van szó, és ennek a tétjeit, következményét is át kell tudnunk látni. Ugye a világ egyre kisebbé válik, mindenki összekapcsolódott a másik szereplővel, és nem tudjuk megakadályozni azt, hogy ez ne így legyen, és a kérdés az, hogy mi történik itt a hatásokban, akár háborús szempontból, és hát gyakorlatilag oda jutunk, hogy az Egyesült Állam, hogy, a, hogy olyan Oroszország itt van már a, a, a kapunknál, és ennek a kérdés felvetésnek egy további folyamánya az, hogy fel kell vetnünk az, hogy hogyan is lehet ezeket az információkat, adokat jobban védeni. Aztán jogi szempontokat is meg kell vizsgálnunk, azaz jogi álláspontra is kell helyezkednünk. Az Európai Parlament felelős azért is, hogy politikai tartalmú vitát, eszmecseréket folytasson e témában ilyen rendkívül tétel rendkívüli bíró kérdésben felmerül azon, ezen kívül az is, hogy a titkos szolgálatoknak milyen felelőssége van. Tisztáznunk kell azt, hogy milyen jogi keretek érvényesül, kell, hogy érvényesüljenek, milyen bizalmi tényezőknek kell jelen lenniük a tárgyalások során, milyen megállapodásokat lehet kötni azért, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni, és akkor, amikor erre utalok, nem csak a szabadkereskedni kapcsolatokra ö, utalok, hanem a PNR és a SWIFT rendszerei is. Úgy gondolom, hogy az európai PNR rendszer sokkal kevésbé fontos, mint korábban, és már nem méltó akkor a tiszteletre, mint korábban, és még mielőtt a tárgyalásokat tovább folytatnánk, tudnunk kell az, hogy az Egyesült Államok nem az egyetlen szereplői a kémkedésnek, hanem a tagállamok is így állnak el. Yes, thank you, chair. Köszönöm, elnök úr. Először is lenne néhány megjegyzésem Körkopúr felvetésére. Egy szempontból egyetértek vele. Egészen másként fogjuk fel a demokráciát. Azt hiszem, hogy a demokrácia a fékek és ellensúlyokról szól, és arról, hogy a polgárok tudhassanak arról, hogy mit tesznek a kormányaik. Nem hiszem, hogy a demokrácia arról szólna, hogy a kormányoknak korlátlan és felügyeletlen és felügyelhetetlen hatásköröket adjunk. Ez nem demokrácia most ö, olvastam egy ö, hírlapon, hogy Juncker luxemburgi miniszterelnök lehet, hogy le fog mondani egy botrány miatt, miszerint a titkos szolgálatok ö, egy ö, lehallgatási botrányban ö, részt vettek volna. Tehát Renata Webert követem. Mi a polgároknak ezt el kell, hogy mondjuk, hiszen a polgárok erről beszélnek, és a parlament nem szabad, hogy ezt figyelmen kívül hagyja itt semmilyen kérdőjelet nem szabad azután tenni, hogy ezt a vizsgálatot le kell-e folytatnunk, vagy sem. Carlos Coelhoval egyetértek, hogy arra kell építenünk, ami már az Echelon ügyel kapcsolatban megszületett. Egyértelműen meg kell különböztetni négy problémát. Az első a tömeges kémkedés polgárokról megbízás nélkül, és teljesen homályos okokból és módszerekkel, és ez messze túlmegy a terrorizmus elleni küzdelmen. Második, a hagyományos kémkedés, az Egyesült Államok hagyományos kémkedése az EU-s tagállamokról, de hát ez egy ilyen James Bond féle kémkedésre hasonlít. Aztán az Európai Uniós hivatalok iránti kémkedés amit én nem tudok a többihez kötni lehet hogy én túlságosan naív vagyok nem tudom. a negyedik pedig és ez rendkvül fontos megint csak a tömeges kémkedés tagállami kormányok tömeges kémkedése miután az európai polgárokat figyelik meg lehetséges hogy az egyesült államokkal is megállapodások vannak azért hogy ezen adatokat egymással megosszák. itt nem akarom senki érzelmeit megsérteni de én szeretném tudni hogy a tegnapi brit kormány bejelentésének mi a következtetése hogy a rendőri együttműködésből jövőre kiszállnak? Én szerintem ezt is be kell vonni a kérdések körébe. És Zipel asszonyjal egyetértek, hogy nagyon részletesen meg kell nézni, hogy a PNR és a SWIFT megállapodásnak és a Safe Harbor megállapodásnak milyen kihatásai vannak azt gondolom, hogy igaza van, amikor ezt az egészet megkérdőjelezi. És oda kell figyelnünk arra, hogy a demokratikus felügyelete a hírszerzési szolgálatoknak hogyan működik. Be kell ismernünk, hogy van EU hrszerzési szolgálat ennek ma az incen a neve korábban cicen volt és ott eu hivatalnokok dolgoznak de hivatalosan ez nem létezik egyfajta közvetetten kapcsolódik csak az eu intézményekhez tehát azt kell megnéznünk hogy milyen megoldások vannak arra hogy eu szinten ezt felügyeljük. hát nincsen erre megoldás. minden tagállamnak minden államnak van valamilyen demokratikus felügyelete a hrszerzési szolgálatok felett nos hogyha nekünk ilyen eu hrszerzési szolgálatra szükségünk van lehet hogy ez jó ötlet akkor erre demokratikus felügyeleti kereteket is ki kell alaktani. és emlékeztetett rá valaki itt a teremben hogy semmit sem tudunk a hrszerzésből kihúzni. nos hát a cia bizottságban az olasz hrszerzési szolgálat vezetője eljött hozzánk titkosszolgálat vezetője eljött hozzánk és tanúvallomást tett és utána le kellett mondania ha jól tudom most azóta börtönben van és még a helyettese is börtönbe került. Tehát nagyon fontos, hogy sürgősen meg kell oldanunk azt a problémát, amit már olyan sokszor felvetettünk az elmúlt évek során, miszerint van egy konfliktus az EU és az Egyesült Államok között a hatásköri joghatósági szempontból. tehát hogyha a mi eu polgárainkkal kapcsolatban ilyen hatáskörök vannak akkor elfogadhatatlan az hogy ez fordtva nem igaz. hát ezt mindenképpen tisztáznunk kell hogy itt hol lehet meghúzni a határt. és még néhány gyakorlati kérdés is felmerül ami a határidőket illeti. nem tudom hogy miért kellene elhalasztani decemberre vagy miért kellene ezt a jelentést decemberben megírni, esetleg januárban, februárban is elég lenne. Tudván, hogy ilyen kevés az időnk, talán jó lenne, hogyha ezt a plusz két hónapot még megkapnánk a munka elvégzésére. És egyetértek azon javaslatokkal, az előttem szólókkal, hogy mindenképpen meg kell próbálni együttműködni és akár közös gyűléseket megszervezni a nemzeti parlamentekkel hiszen ők maguk is vizsgálatokat folytatnak majd. és elnök úr én nem látom a hozzáadott értékét annak hogy washingtonba menjünk. miért kell most elmenni washingtonba? mire jó az? nem azt mondom hogy nem azért nincsen így sem elég időnk én nagyon gyakran elmehetek washingtonba de és ennek nulla, semmilyen eredménye sincsen, úgyhogy szeretném, hogy ezt törölnénk a programunkból. Köszönöm. Ezeket mind feljegyeztük, Bilge úr. Az ön. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet tudok érteni azzal, hogy valóban itt tényfeltárása van szükség. A PLIS programmal kapcsolatosan a tényeket kell, hogy megismerjük. Ez idáig most csak nyilatkozatokról beszélünk, különböző megnyilvánosakról, amelyeknek a ö, valóság alapjáról még nem tudtunk meggyőzni, és a sajton keresztül tájékozódunk, amely sajtó orgánumok nem mindig ö, közölnek olyan híreket, amelyeket tényekre alapoznának, ellenőrző tényekre. Úgyhogy a tényszerű feljárása, feltárása van szükség, ez a legfontosabb. Ne hibázzunk ugyanakkor, azt mondom. Nem szabad, hogy a meghallgatások által kínált lehetőséget most kihagyjuk. Tudjuk azt, hogy az ilyenfajta meghallgatások nagyon-nagyon lekötik a figyelmét az embereknek. Látjuk azt is, hogy a teremben hányan vagyunk jelen. És hát az, hogy ö, ö, vannak olyan meghallgatások, ahol csak három képviselő van jelen, az egy olyan hiba, amelyet nem lehet, nem szabad elkövetni. Minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, minden módszert meg kell ragadni ahhoz, hogy abban a minimális időt tartamban, amely még előttünk áll, feltárjuk valamennyi tényállást. És meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen fajta ellentámadásban lendülhetünk át. Végig kell gondolnunk azt is, hogy milyen lehetőségek vannak előttünk a tekintetben, hogy az Európai Unió intézményeként lépjünk fel, és az EU fellépését kell, hogy megvizsgáljuk e tekintetben, mit tehet az Európai Unió a e tekintetben, azon, azért, hogy pozícionálja magát a e kérdésben. Ugye kémkedésről van szó, gazdasági tétű kérdésekről van szó, éppen ezért az Európai Uniónak védelmeznie kell saját magát, biztosítani kell azt, hogy Európa megmaradjon egy igazi erőteljes ipari és gazdasági hatalom. Azaz mindenek rendkívül világosnak kell lennie egy jelzést tudunk adni, egy hatalmas jelzést tudunk adni, és ezzel tudjuk a valóságot befolyásolni, így tudunk igazándiból hatni a folyamatokra. Tehát elszánt szándékkal kell, hogy fellépjünk, végig kell talán gondolnunk azt is, hogy milyen fajta intézményre van szükség, például egy kémkedés elleni ügynökségnek a felállítására is ö, sor kerülhetne. Szóval meg kell ezt is vizsgálni, és hogyha szándékkal lépünk fel, ha igazán akarat vezérten, vezérelten tevékenykedünk, akkor akkor képesek leszünk arra, hogy a fellépésünk révén meghívjuk például az informatikai cégeknek a vezetőit, és feltegyük azt a kérdést, hogy hogyan is képzelhető el az, hogy az Európai Unió hatalmas szerverekkel rendelkezzen, a felhő alapú számítástechnikai megoldásokat alkalmazza, azért, hogy az Európai Uniós szabályoknak megfelelően kezeljük az adatokat, és ne az amerikai adatvédelmi szabályok érvényesüljenek nálunk. És végezetül, végül kell gondolnunk az egyéb szempontokat is. Az, e, az Egyesült Államok továbbra is az Európai Uniónak a partnere kell, hogy maradjon. Nem szabad, hogy itten konfrontációkra kerüljön sor, hanem kooperációra, együttműködésre van szükség olyanokra, amelyeknek az alapja a közös érdekek tisztelete. A, az együttműködés a biztonság kérdéseire is ki kell, hogy terjedjen, de megerősített alapokon. Ez a javaslatom tehát kiegészítvén azt, amit a kollégák már megfogalmaztak. Nem szabad, hogy elveszünk a részletekbe, a különböző meghallgatásokba, az ellenzésekbe, nem ezt várják el tőlünk, legyünk pragmatikusak, konstruktívak, és vizsgáljuk meg azt, hogy az Európai Unió hogyan is tudja majd védelmezni saját magát, illetve az adatcserét azért, hogy az adatcsere megfeleljen a kidolgozott szabályoknak. Um. Köszönjük szépen. In dieser ganzen Sache durchaus eine gewisse... Köszönöm szépen. Valóban arra van szükség, hogy gyorsan lépjünk fel, és pontosan végig gondoljuk a különböző eseményeket, folyamatokat az is világos, hogy most még ott tartunk, hogy különböző mendemondák hangzanak el. Természetesen olvastuk a sajtóorgánumokban meg jelent cikkeket, de konkrét, fogható bizonyítékokkal nem rendelkezünk. Ezeket be kell gyűjteni, amit Armstrong asszony jelentett be a transatlanti bizottsággal kapcsolatosan, az együttműködéssel kapcsolatosan, és ami lehetővé tenne, tenni, hogy a Libé szakbizottság is benne legyen a folyamatban. Szóval ezek a tények, ezek lehetővé tennék azt, hogy begyűjtsük valamennyi elemét a kirakós játéknak, a puzzle-nek. Nem lehet így folytatni, úgy folytatni a dolgokat, mint eddig. És talán arra lenne lehetőség, hogy egyrészt felhasználjuk mindazt, ami már létezik, amit már megfogalmaztunk, az esalonnal kapcsolatosan is létrejött munka eredményet felhasználjuk, egyrészt, másrészt pedig a tagállamokkal való kapcsolat is rendkívül fontos, és a szűk idő keretben még tovább kell, hogy lépjünk még a nyári szünet előtt, mert hogy ott tartunk, hogy nem csak a hírszerző ügynökségeknek a tevékenységéről van szó. Más kérdéseket is fel kell vetnünk, például a gazdasági érdekeknek a kérdését, a katonai érdekeknek a témakörét. És ezeken a témákon még nem igazán sikerült kellően előre jutni. Úgy vélem, hogy hasznos lenne szakértőket meghívni, akik megvilágíthatnák a kérdést, és az egy dolog, hogy a gazdasági és a katonai kapcsolatok egyre szorosabb, és ez egy igaz, ha ez a tétel valóban helytálló, akkor ennek jelentős kihatása van a piacgazdaságainkra is. Éppen ezért ezeket a kérdéseket mérehatóan kellene megvizsgálni. Elnökünk beszélt már arról is, hogy a magánvállalkozásoknak a felépését is jobban meg kellene ismerni ezen a területen. A nemzeti parlamentekkel való együttműködés az unión keretén belül létezik, és ennek keretében valóban hasznos lehet a feltárás, de úgy gondolom, hogy az amerikai kongresszussal is fel kellene venni a kapcsolatot, mert hogy az Egyesült Államokban egy sor olyan képviselő kollega dolgozik, akik szintén ezen kérdésekkel foglalkoznak, és az emberi jogok, az alappolgári jogoknak a megsértésében igazán érdekeltek. Tehát mind parlamenti képviselőként kötelesek vagyunk a kollégákkal beszélni az Atlanti-óceán túlsó részéről. Köszönjük szépen, Nagyfordul, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék Koelyó úr megjegyzéshez visszatérni eh, az Echelon jelentésre. Azt hiszem, hogy ez eh, jelentős dejavú érzéssel tölthet el bennünket hiszen emlékezünk az ottani ajánlásokra. És ugye azokat az ajánlásokat aztán nem valósították meg, nem hajtották végre. Úgy tűnik számomra, hogy még mindig relevánsak azok a meglátások, és nagyon fontosak azok az ajánlások, amelyek aztán nem valósultak meg. Nem akarom, hogy félreértsenek, de azt szeretném mondani, hogy a, a tényfeltárás és a feltérképezési tevékenység nem folytatott olyan gyorsan, mint ahogy terveztük. Ugye, ahogy elérkezünk jövő év májusára, vagy januárig, vagy februárig, és addigra ugye még mindig nem fogunk elérni arra a pontra, hogy politikai és jogi konklúziókat vonhassunk le. Mindezekből olyan sok mindent írtak ezekről a kérdésekről az elmúlt hónapokban, ugyanúgy, mint hogy az elmúlt évek során is tulajdonképpen, szinte elolvashatatlan ez a sok információ, de ha megnézzük a tömeges megfigyelések fő körvonalait, ugye azt gondoljuk, hogy itt legfőképpen csak külügyi dolgokról van szó, nem kapcsolódik ez a belügyekhez vagy a belpolitikához, de ahogy az Echelon jelentés is rámutatott erre, ez nem feltétlenül így van, tehát beszélnünk kell a nemzeti tagországi parlamentekkel, az ottani bizottságokkal, amennyiben vannak ilyen. Szerencsére a Westminsteri Bizottság most már elékezett arra a pontra, hogy nem a miniszterelnöknek jelent csak, hanem a parlamenti képviselőknek. Kérdés volt korábban egy jelentésben, hogy a főügyész olyan kellő mértékben gyakorolt-e felügyeletet saját maga felett. Ahogy beszéltünk erről a múlt héten, vissza folytva várom a híreket arról, hogy az angol parlament tulajdonképpen mit végezzen az a területen. Nos, nem arról van szó, hogy nem tudunk mindent. Inkább az foglalkoztat, hogy nehogy hiába végezzünk több havi munkát annak érdekében, hogy számos újabb részletet feltárunk, de aztán nem érkezünk el sehova. Úgy tűnik, hogy tárgyalásokat próbálunk folytatni az adatvédelmi csomagról. Kíváncsian várom, hogy vajon milyen konklúziók lehetnek ezzel a csomaggal kapcsolatosan, és azzal a törvényel kapcsolatosan, amit alkalmaznunk kellene. A diplomácia és a politikai kapcsolatok területén mik azok az eljárások, amelyeket életbe kellene léptetnünk. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz itt a jelentéstevő. Nem irigylem a helyzetét, ez egy óriási feladat, de olyan gyorsnak kell lennünk, amilyen gyorsak csak lehetünk. De nem szabad a végtelenségig foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, nem szabad a legapróbb részletekben elvesznünk, ki kell alakítanunk a fő körvonalakat, és bizonyos következtetésekig, konklúziókig el kell jutnunk, nem úgy, mint ahogy az eseményjelentéssel történt. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára teljesen világos, hogy szem kell tartanunk az időütemezést. Nagyon sokan utaltak erre. Világos számunkra, hogy nagyon nagy horderejű kérdésről, de rendkívül széles területről van szó. A parlamenti terminus ideje alatt nem fogunk tudni mindent feltárni, de tudjuk, hogy ezek a kérdések felkeltették az európai állampolgárok figyelmét, elvárásaik vannak az Európai Parlamenttel szemben, és jelent tőség teljes, világos, egyértelmű jelentéssel szolgáló információkkal szolgálnunk az EU állampolgárok felé, még ennek a parlamentnek a mandátum lejárta előtt és hát ezért szabtuk meg ennek az évnek a végét, hiszen 2014-re átlépve úgy gondolom, hogy ott már minden felgyorsul a választások miatt, a kampányok miatt, a 14-es kampány miatt. Természetesen kitolhatjuk, kiterjesztjük a tevékenységünk határidejét, idejét, hogyha erre szükség lesz, és ez elhangzott az elnöki konferencián is, de mindenképpen szerintem határozzuk el, hogy a soron következő hónapok alatt keményen dolgozunk, nem csak egy stratégiát, hanem egy tervet is kialakítunk. Ennek a vizsgálati eljárásnak egy tervét, hogy szeptember, október, november során a lehető legtöbbet tehessük, és aztán a Strasburgi plenárisra is be tudjunk vinni valamit. Legfőképpen a tény feltárás területén kellene tevékenykednünk az amerikai és az EU-s területeken. Tavares úr kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, igyekeztem összerakni ezt a kilakos játékot. Hát ez nem túl nagy feladat, mert úgy vannak megalkotva az elemek, hogy nagyon jól is illeszkednek egymáshoz. Volt a, a Prism, az Echeron és a PNR-re emlékszünk arra, hogy az amerikai hatóságok azt mondták, hogy egyáltalán nem folytatunk adatbányászást ezen a területen. Most aztán fény a Prismre, és látjuk, hogy azt mondják, hogy nem hallgatnak le egyéni telefonbeszélgetéseket, csak mintákat állítanak fel ezen a területen. Ugye nem a Swift-ben vagy a PNR-ben csinálják ezt, hanem egy olyan kis irodában vagy megfigyelő helyiségben, ami közvetlenül emellett a központ mellett van, és hogyha ott folytatják ezt, akkor már erről nem kell tudnunk, vagy nem is tudhatunk Ugye a SWIFT-et összekapcsolták más adatokkal, vagy nem, amikor erről kérdezősködtünk, valószínűleg nem kaptunk őszinte választ. Ez nem volt őszinte a harmadik országok és a saját tagországi kormányaink részéről. Gondoljunk csak a múlt heti botrányra. Saját országokban a külügyminiszter azt mondta, hogy volt egy technikai probléma, és ezért nem tudott leszállni Morales úr. Ez ugyanaz a miniszter, aki e, védelmi miniszter volt e, korábban a rendkívüli e, állapot során. Nos, olyan emberekről volt szó, akiket jogeresen elraboltak, titkos börtönökbe szállítottak, és kiadatás előtt álltak. Egy, egy technikai problémára hivatkoztak. Nos, a saját kormányunk tehát botrányba került, de lehet leggyorsabban próbálnak ebből kieveckélni. Az Európai Bizottság is valószínűleg belebonyolódik ebbe a botrányba. Nézzük meg, hogy hogyan válaszoltak, hogy inkább nem válaszoltak a cia kapcsolatos kérdéseinkkel. Ugye Korábban Coelho úr is utalt arra, hogy nemrégiben volt egy állásfoglalás arról, hogy biztosítékokat kapjunk az információ cserére, és a bűnüldözés és a megfigyelésre kapcsolatos területeken. Redding asszony azt mondta, hogy a plenárison megkaptuk erre a választ, de aztán ennek semmi nyomon követése nem volt. Most aztán van egy olyan állásfoglásunk, ami a prizemre irányul, ahol azt mondjuk a 15-ös pontban, hogy fel kell állítani egy európai megfelelését annak az információs hírszerző ügynökségnek, Eh, egy eh, vegyes parlamenti igazságügyi ellenőrző és vizsgálóbizottságnak, ami már létezik Amerikában, kell egy ilyen európai megfelelő. Nos, nincs eh, lehetőségünk fellépni, hogyha az Interpol nem ad számunkra információt. Itt nem arról van szó, hogy a kongresszusról fordulhatunk, ha nem kapunk információt, nem tudunk fellépni. Mi történik, amikor az eh, Europol eh, félrevezető információval szolgál számunkra, vagy nem szolgáltat ki nekünk információt, mint ahogy eddig is ezt tette? Nos, nem tudjuk, hogy Snowden hős-e vagy áruló. Az biztos, hogy a jelenlegi eh, ügy szempontjából be kell látnunk, hogy a nyilvánosságnak kell döntést hoznia. A nyomozások során paradigmatikus változásokra került sor, és már nem úgy folynak a vizsgálatok, ahogy korábban. E, először is e, ugye mindenki gyanakszik e, valamire, aztán kiderül, hogy ez igaz, ebből botrányt csinálunk, aztán ezt az egészet megpróbáljuk felgöngyölíteni, nyomozunk, nyomozunk, és aztán megpróbálunk valami döntésre jutni. És a külföldi problémákat magunkra vonatkozható saját házunk táján is vizsgálatokat végzünk. Én persze nagyon szeretem a vizsgálatokat, de a lehető leghamarabb politikai konszenzusra kell jutnunk, és remélem, hogy decemberben vagy januárban lesznek olyan döntések ebben a szakbizottságban, amelyeknek politikai következménye is lesznek. Romero úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni a mi vizsgálóbizottságunk parlamenti dimenzióját, hiszen a polgárok, a választóink azt várják tőlünk, hogy fényderítsünk arra, ami történt, és megmagyarázzuk, hogy mi történt. Um, ami a meghívandó vendégek listáját illeti a hírszerzési szolgálatoktól, a titkosszolgálatoktól. Nos, azt gondolom, hogy ha őket meghívjuk, akkor nagyon pontos képet, nagyon hiányos képet kapunk csak arról, ami történt, és éppen ezért meg kell erősíteni az amerikai kongresszusi tagok meghívási listáját, hiszen ők még nincsenek a listán, és biztos, hogy nem ugyanúgy látják a kérdéseket. Egyetértek Intveld asszonynal és a washingtoni delegáció kérdésében. Nagyon sokat utaztunk már a Swift-tel, a, Swift a PNR-rel, az adatvédelmi csomaggal kapcsolatban is. Mindig a közigazgatással beszélgettünk és találkoztunk, és a kongresszusi tagokkal sosem. És amikor az amerikai kongresszusi tagokkal akartunk találkozni, azt mondták nekünk, hogy ők sohasem utazhatnak külföldre. De van egy olyan bizottságuk, amely a, az államtitkokkal foglalkozik a kongresszuson belül. Itt Nincsen ilyen jellegű bizottságunk Európában. Nem tudjuk, hogy mi volt a reakciója a kongresszusi tagoknak Amerikában. Nem csak most, de korábban sem. Kolyó úr, amit mondott, ez valóban itt nem új helyzet, amivel most szembesülünk. Látjuk, hogy mennyire világszintű és tömeges ez a jelenség. Ez valóban újdonság számunkra, és meglepet minket, de mindenképpen ezt a parlamenti dimenziót kell kidomborítani, és a kongresszusi tagokkal beszélni, és feltenni a kérdést, hogy miért létezik ez. Az amerikai stratégiával kapcsolatban magyarázatot kérhetünk tőlük, de úgy tűnik, hogy ők nem ismerik, hogy nálunk milyen jogszabályok vannak, és hogy mi hogyan értelmezzük a magánéletet és a magánélethez való jogot. Tehát úgy gondolom, hogy a kommunikáció hiánya fennáll ebből a szempontból. Parlamenti képviselőként nekünk meg kell kapnunk az információkat olyan emberektől is, akik nem függenek a kormányoktól. Kökhopul már elment, sajnálom, hogyha kiszivá... mindegy végül is, hogy a kiszivárogtatók élnek-e, vagy sem, mindegy. Az a lényeg, hogy akiket meghívunk, ők hasznos információkkal tudjanak szolgálni. Amikor a az irányelvre és rendeletre vonatkozó csomagot összeállítottuk, akkor olyanokat hívtunk meg, akik korábban a Google-nek vagy a Microsoftnak dolgoztak. Mert úgy gondoltuk, hogy ilyen jellegű információra, ilyen jellegű meghívótra is szükségünk van. Valóban szükségünk van majd tudósokra, szakértőkre, és olyanokra is, akik ezen vállalatoknál dolgoztak. Ez alapvető jelentőségű. Hiszen a kormány képviselői már most is tudjuk, hogy nem fognak nekünk egyértelmű információt adni, pont azért, mert így működik a hírszerzés. Tudjuk, hogy ezek a személyek nem fognak minket előbbre vinni a vizsgálatunkban. Tehát a valódi forrás a valódi források a parlamenti képviselők, a kiszivárogtatók és a tudományos kutatók. Ami a nemzeti parlamenteket illeti, hát néha volt már ülésünk a nemzeti parlamenti képviselőkkel, de hát ennek nem volt túl sok haszna, ezt már a múltban is felismertük. Viszont, hogyha vannak olyan nemzeti parlamenti képviselők, akik szakértők és akik ezen kérdéssel foglalkoznak, nos, nagyon jó lenne őket meghívni. Lehet, hogy nincsen párhuzamos hasonló vizsgálóbizottság a nemzeti parlamenteknél vagy a tagállamoknál, de azért jó lenne, hogy a német, a francia, a brit parlamentekben hogyan vélekednek, és milyen szakértők vannak, hiszen vannak szakértők minden tagállamban, akik ezen kérdésekkel foglalkoznak. Tehát jó lenne parlamenti szinten megállapítani, hogy hogyan lehet velük felvenni a kapcsolatot. Persze mindenkinek más a megközelítése. Van, aki azt gondolja, hogy itt szabálysértés van, és mi meg úgy gondoljuk, hogy ez egy kiszivárogtató. Tehát nem mi magunk találtuk ki a whistleblower, a kiszivárogtató szerepét. Ez nem latin kultúrához tartozik, ez pont, hogy egy angol száz kultúrához tartozó jelenség. Tehát az ilyen kiszivárogtatók, amikor adóügyi kérdésekről szivárogtattak információkat, ez csodálatos dolog, de amikor a hírszerzése vonatkozóan, az már akkor szerintük árulásnak számít. Hát nekünk ezekre a kérdésekre választ kell adni. Mi parlamenti képviselők vagyunk, nem pedig a kormány képviselői. Tehát a polgároknak nekünk válaszolnunk kell. Hogyha van terrorizmus elleni küzdelmi stratégiánk, akkor a polgárokat erről tájékoztatnunk kell és joguk van a polgároknak arra, hogy erről tájékoztassuk őket, attól függetlenül, hogy hogyan gyűjtjük be ezen információkat. Ezen következtetéseket kell a jelentésünkben bemutatni. Egyébként nem biztos, hogy nem végleges jelentésről lesz itt szó, de ki kell dolgoznunk egy stratégiát, komoly, hiteles stratégiát, és az Egyesült Államokkal párbeszédet kell folytatni. Jelentő. Szépen köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy nem szabad szem elől veszítenünk, veszítenünk azt, hogy milyen fajta meghatalmazással bíl, bíz meg minket az állásfoglalás. Ez nagyon font, pontos, pontos állásfoglalás. Egyrészt tényfeltárást kell végeznünk, másrészt meg kell fogalmaznunk a felelősségi köröket, harmadik feladatunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen hatása lesz ennek az úgy megfigyelésnek állítólagos megfigyelésnek az alapvető jogok érvényesülése tekintetében és az személyes adatok tekintetében, a negyedik szempont a különböző jogi következményeknek a kérdése, fellebezési lehetőség, károk megállapítása, kockázatok megállapítása, és a különböző javaslatok, amelyeket a parlament tud megfogalmazni. Ez tehát a feladatkörünk. Egyet tudok érteni azzal, amit Latford asszony mondott, ha csak a lehetségesnek a szintjén mozgunk, akkor nem igazán tudunk jóra jutni. Fel kell tehát mérnünk azt, hogy mire vagyunk képesek, mire van lehetőségünk. Én a következőt ajánlanám. Először is vegyük számba, hogy milyen meghallgatásra van szükség. Ne legyünk egyből olyanok, akik azt mondják, hogy ennyi és nem több. Tehát nézzük meg, hogy nagyjából milyen fajta megállapodásokra van szükség. Fogadjuk az Egyesült Államoknak az eu követét a folyamatnak az elején és a folyamatnak a végén kellene, hogy eljöjjön körünkbe. Úgy gondolom, hogyha így járnánk el, ennek nagyon-nagyon jelentős politikai hatása lenne. Ugye sok szó esett már az állampolgárainkról, de mit is mondhatunk az EU-s polgároknak? Először is azt, hogy egy jelzést adott a világ. Kettő, hogy itt politikailag ezt, e, e, e, azt a feltépést ezt elvetjük, harmadik dolog pedig az, hogy a felelősséget fel kell tárni és vállalni kell a témában. Én eléggé jártas vagyok már a vizsgálati fellépésekben, és azt hiszem a legrosszabb, amit tehetünk egy parlamenti vizsgálóbizottság fellépése során, az az, hogyha százszázalékosan kimerítő témát, illetve eljárást akarunk érvényesíteni. Tehát ne legyünk mindenre törőek, hanem egy nagyon egyértelmű menetrendet irányozunk elő a javaslatok megfogalmazásához. Lucsász úr, Köszönöm, elnök úr. Hearing all... Egy kicsit zavarba ejtő számomra, hogy hallgatom ezeket a kollégákat, és azt hiszem, hogy nem leszek túlságosan pozitív a saját felszólalásomban. Előre is elnézést kérek, hogyha túlságosan kritikus vagyok. Hadd kezdjem az első megjegyzésemmel. Kezd kialakulni bennem az az megérzés, hogy elvesztettük a lendületünket már most. Nem szabad ezt alábecsülnünk. Csak hadd mondjam el önöknek, hogy az elmúlt napok során hogy éreztem ezzel kapcsolatosan, főleg amikor Strasbourgban foglalkoztunk a kérdéssel, ennek, ez kapcsolatban van, eh, ez kapcsolatban van az Egyesült Államokkal való szabadkereskedelmi eh, megállapodással is. Nem szeretnék ebbe az irányba vitát nyitni, de hadd mondjam el önöknek, hogy én akkor hogy éreztem. Ugye a plenárison megbeszéltük azt az állásfoglalást, ami az Európai Parlament reakciója azzal kapcsolatosan, ami történt, amit hallottunk a médiumokban, a e, különféle sajtójelentésekben elmondtuk, ugye, hogy az európai közvéleményt megrázta, ez a hír sokkolta, és aztán mit tettünk? Mielőtt az Európai Parlament szavazott volna a saját állásfoglalásáról, már akkora napvilágra kerültek állásfoglalások, nyilatkozatok tagországoktól, tagországi képviselőktől, eh, amelyet rögtön követett az Európai Bizottság elnökének nyilatkozata, amely azt mondta, hogy elkezdjük a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, eh, anélkül, hogy megvárták volna, hogy az Európai Parlament egyáltalán mit fog mondani. Nem szeretném túlbecsülni az Európai Parlament szerepét és súlyát, de számomra ez nagy horderejű volt. Úgy éreztem egyrészt, hogy pofont csaptak, az események ilyen hatással voltak rám. Egyrészt az Egyesült Államok magatartása pofonként ért, ugyanakkor az Európai Unió magatartása is pofonként ért, hiszen nem vették figyelembe más oldalról, például az Európai Bizottság oldaláról, hogy mi mit fogunk csinálni. Tehát itt egyfajta egyensúlyt kellene kialakítanunk, mi az, amire törekszünk, és mi az, amit, mi az ami lehetőségünkben áll. Szeretnék néhány kérdést felvezetni. Ezeket vitattuk eddig is. Először is nézzük meg, mi ennek a vizsgálatnak a valódi célja Azért csináljuk ezt, eh, hogy valamit mondhassunk a eh, médiának? Világosá tegyük, hogy igenis van erre az egész reakciónk, vagy van valami szubstanciája, lényegisége a tevékenységünknek. Én szeretném azt remélni, hogy egyfajta lényegi eredmény érdekében csináljuk azt, amit eh, éppen csinálunk, de nem tudom, hogy hogyan lehet ezt majd kérlegítően megtenni. Ugye Romero korábban utalt arra, hogy az eh, EU állampolgároknak jogukban áll információt kapni, és a kormányok nem teszik ezt meg, ez eh, rajtunk áll, hogy elvégezzük, de hogyha ezt felvállaljuk, akkor jól kell ezt megtennünk. Nem szabad, hogy eh, olyan elvárásokat támaszunk, amelyeknek később nem tudunk megfelelni, hiszen ez sértené, rombolná az Európai Parlament szava hihetőségét, mégpedig nagyon súlyosan. Arról is beszéltünk, hogy eredményeket kell felmutatnunk, és ö, olyan konzekvenciákhoz kell, hogy vezessen a tevékenységünk, ö, amelyekkel kapcsolatosan fel kell tennünk a kérdést, milyen hatáskörünk, milyen kompetenciáink vannak annak érdekében, hogy következmények alakulhassanak ki. Kezdettől fogva rendkívül világosan kell meghatároznunk a célkitűzésünket. Mi az, amit szeretnénk elérni ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen? Mi a célunk? És ezt teljesen világosan eh, helyes módon kell kommunikálnunk, annak érdekében, és itt most megismétlem magam, hogy ne támaszunk olyan elvárásokat, ne alakítsunk olyan elvárásokat, amelyeket nem tudunk aztán teljesíteni. Ami Eh, a hatáskört, a kompetenciáinkat eh, illeti nagyon nagyra értékelném, hogyha lenne egy olyan expozé, ami felvázolná azt, hogy eh, milyen lehetőségek, milyen hatáskörök közepette tudunk itt tevékenykedni. Van-e olyan hatáskörünk, hogy egyáltalán elvégezzük ezt a munkát? Hogy egyáltalán láthatjuk-e előre a lehetséges célt? képesek vagyunk-e végrehajtani ezt? Megvan-e a e, szükséges képességre beszéltünk, ugye a munkatervről. Kellő tisztelettel szeretném megkérdezni, végre tudjuk-e ezt az egészet hajtani? Tudjuk, hogy mennyi egyéb feladatunk és kötelezettségvállalásunk van a többi e, bizottságban, más területeken, ahogy erre a kollégám is rámutatott, e, természetesen szükség van egy struktúrára, egy másik kollega azt az aggodalmát osztotta meg velünk, amit én magam is osztok. Lehet, hogy ez az egész kérdés szép lassan e, elpárolog, elenyészik, senki nem jön el majd a meghallgatásainkra és az üléseinkre, így aztán veszélybe sodorjuk a saját e, reputációnkat. És elnök úr, végezetül, ami a meghívásokat illeti. Beszéltünk arról, hogy meghívnánk az Egyesült Államok nagykövetét. Ez elképzelhető? Elképzelhető, hogy gondoljunk csak bele. Van annak valószínűség, hogy majd az Egyesült Államok nagykövete mondja el nekünk a valódi válaszokat? Én azt hiszem, hogy mindannyian el tudjuk képzelni, hogy mi történne. Jó, lehet, hogy idejön, de hát lehet ennek a szakbizottságnak az a célja, hogy idehozza az Egyesült Államok nagykövetét? Gondoljunk a korábbi javaslatokra, hogy be kellene vennünk ebbe a folyamatba a kongresszust, és én egy lépéssel tovább mennék. A civil társadalmat is meg kell szólítani. Az Egyesült Államok és az Európai Unió területén ugyanígy meg kell szólítanunk az állampolgárokat, be kell vonni a civil társadalmat. E, ismét csak a meghívásokra kitérve, talán túl e, provokatív lesz ez. E, Sophie Intvert a plenárison Strasbourgban azt mondta, hogy miért nem hívjuk meg Obama elnököt rögtön, reagált néhány kolléga, és felhördültek, ó persze, hát ez őrültség lenne. Lehet, hogy őrült ötlet, de itt csak arról van szó, hogy teszünk egyfajta gesztust, világossá tesszük, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, nem akarjuk saját magunkat megakadályozni abban, hogy olyan lépéseket tegyünk meg, amelyek tudjuk ugyan, hogy nem valósulnak meg, de hogyha meghívjuk Obamát és nem jön el, az a tény, hogy nem jön el, az már egy olyan esemény, amit felhasználhatunk. Snowden meghívása is rendkívül fontos lenne, és végezetül elnök úr, tudom, hogy nincs itt ebben a szakbizottságban, akiről beszélek, de amikor a célkitűzésről beszélünk, akkor nagyon alapos megbeszélést kell folytatnunk az Egyesült Államokkal való külkapcsolatainkról is. Ez egy olyan felelősség, ami kapcsolatban van az Európai Parlament súlyával és szavahihetőségével. Mikrofon kérnénk. Mr. Watson and Mr. Watson úr következik de hadd mondjam el, hogy meggyőződésem, hogy igen, igaz, mostanra egyértelmű, hogy nem fogjuk ezt az egész kérdést teljesen felgöngyölíteni, de az is egyértelmű, hogy feladatunk van, és ezt el kell végezni politikai és parlamenti szempontból is. Ez azt jelenti, hogy fel kell mérnünk nem csak az egész ügy hatását a prizma ügy hatását azzal kapcsolatban, hogy mennyire megbízható az Egyesült Államokkal, már mostani tárgyaló partnereinkkel az együttműködés, és hát már most tárgyalunk velük, úgyhogy valóban megkérdőjeleződik bizonyos komoly ügyek léte a már beindult tárgyalások a kereskedelmi és beruházási megállapodással kapcsolatban, de hát nekünk jogunk, hogy a polgárokat képviseljük, és éppen ezért politikai parlamenti szempontból fel kell mérnünk ezen tömeges megfigyelési, kémkedési programok hatását az európai polgárok magánéletére. És fel kell mérni, hogy ez valóban a terrorista és belbiztonsági stratégiához köthető-e, mert hogy úgy látszik, hogy egyáltalán semmilyen kapcsolat nincsen a terrorista, terrorizmussal gyanúsított személyek ügyéhez a tömeges felügyeleti vagy megfigyelési ügyeknek. Tehát ez a feladatunk, ezt kell elvégeznünk parlamenti szempontból. Úgyhogy ezt a vitát lezárjuk még két hozzászólás után, és utána pedig a bizottságot és a tanácsot is meghallgatjuk, még mielőtt meghatároznánk az ütemtervet a következő ülésekre, hiszen még egyszer hangsúlyozom, hogy a következő hónapok során, tehát szeptember 5-től kell ezt a munkát beindítanunk. Watson úr. Köszönöm, elnök úr olyan képviselőként szólok, amelynek a választó körzete az Egyesült Királysági um, Csetnemi és uh, Cornwalli Beauty központhoz tartozik, ahol a Tempora rendszer volt, vagy működik a transatlanti kábelek lehallgatásával kapcsolatban. És ugyanakkor én 12 évvel ezelőtt ezen szakbizottságnak az elnöke voltam, amikor az Echelonnal kapcsolatos vizsgálatot elindítottuk. Elnök úr, az a benyomásom, hogy az adatgyűjtés előre meg volt írva minden, a világ minden titkos szolgálatában, mióta ilyen titkos szolgálatok léteznek. A nehézség az most, hogy a technológia rendkívüli módon előre, mód, előrelépett, és előrébb jár, mint a mi jogi fogalmaink. Az egyetemleges jogok nyilatkozatával kapcsolatban kimondják, hogy semmit sem lehet, semmivel sem lehet megsérteni a magánélethez, az otthonhoz való jogot, és a a nyolcas cikk azt mondja, hogy a levelezés és a kapcsolattartás magán jellegét nem szabad megsérteni, kivéve, hogyha nemzeti biztonsági és ö, ö, biztonsági kérdések merülnek fel. És az Európai Kartában is kimondjuk, hogy az adatokat tisztességesen, konkrét célokra lehet csak feldolgozni, olyan alapokon, amelyek jogszabályok határoznak meg. Elnök úr, az az érzésem, hogy az adatgyűjtés, ahogy az most folyik, a közbiztonság érdekében történik. Meggyőződésem, hogy mivel nemzetközi bűnözők rendkívül bonyolult módokon tevékenykednek határon átnyúló jelleggel, valóban az államnak is így kell eljárnia. Viszont nem meggyőződésem az, hogy van jogalapja annak, amit az egyes kormányok tesznek. Meg kell kérdőjelezni, hogy hogy lehet, hogy az emberek után kémkednek más országok kormányai, és fel kell tenni a kérdést, hogy milyen az együttműködés a kormányok között a saját demokratikus felügyeletük alatt. Azt gondolom, hogy a vizsgálatunk tárgya ez kell, hogy legyen. Fel kell mérni, hogy milyen információt gyűjtenek be, milyen célokra, ki, és kinek a ö, fennhatósága alatt. És úgy gondolom, hogy jó lenne ajánlani, hogy konszenzust alakítsunk ki az Európai Uniós kormányok között ezzel kapcsolatban. Tehát az együttműködést kell továbbfejleszteni a kormányok között, és a legfontosabb az, hogy saját demokratikus felügyeleti módszereket kell kidolgozni erre vonatkozóan. A bizottság esetleg megnézheti azt is, hogy szükség van-e arra, hogy módosítsunk, vagy elfogadjunk jegyzőkönyveket az egyes nemzetközi egyezményekre vonatkozóan, amelyek erre a kérdéskörre vonatkoznak, azért, hogy a technológiát, technológiához mi is felnőjünk és tehát ezek itt a legfontosabb vizsgálati feladatok. Elnézést, elnök úr, tisztelt kollégák, a bizottság és a tanácstól is elnézést kérek, most el kell mennem, mert másik ö, bizottságba kell elmennem. Infeld, Borgéció úr az utolsó hozzászólónk. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. befutottak az első információk. A sajton keresztül kaptuk ezeket meg, és ezek az első jelzések erőteljesek. Ugye kiderült az, hogy mennyire globalizált már a hírszerzés, és hogy ennek a tevékenységnek milyen hatása lehet, amely hatás rendkívül jelentős, az már látszik. Mi is a célkitűzése ezeknek a megfigyeléseknek? A védelmi tevékenységnek a, a megvizsgálása. Többek között olyan országok végeznek ilyen megfigyeléseket, akik ki vannak téve az iszlamista támadásoknak. Azt észleljük ugyanakkor, hogy ezek a megfigyelő rendszerek most már mindenféle egyéb információkra is kitérnek, pénzügyi információkra, illetve egyéb típusú gazdasági információkra. A magam részéről a, a kábítószer elleni harcnak egyik jelentős ö, képviselővel találkoztam, Kosta professzorral, és jelezte ő azt, hogy többek között mennyire fontosak a bűnözési tevékenységből származó pénzeknek a forgalma, amely pénzek a kábítószer kereskedelmből származnak. A cél tehát az, hogy eldöntsük azt, hogy mire szolgálnak mindez, hogyan ezek, hogyan tudja védeni magát az Európai Unió, a nyugat azon fellépésekkel szemben, amelyek illicit tevékenységet jelentenek, és úgy látjuk ugyanakkor, hogy bármilyen megfélő eszközénk álltak fel ez idáig, ezeket a célokat, tehát az illegális kábítókereskedelmet is így tovább nem tudja visszavetni. Mindez idáig a szakértőknek az ajánlásai nem vezettek eredményre a végrehajtásokban kértünk és igényeltünk részletesebb információkat ezzel kapcsolatosan, de ezzel együtt azt mondanám, hogy nem tudjuk úgy vizsgálni ezt a kérdést, mint hogyha mi az Egyesült Államokban felállt szakbizottság lennénk, és eként kaptunk volna információkat arról, hogy jé, Európában megfigyelés történt, egy rendkívül széles körű megfigyelés, amely gyakorlatilag lefette az összes amerikai állampolgárnak az adatait hogyha egy ilyen fajta esemény következne be, akkor a kongresszus azonnal összeülne az Egyesült Államokban, nem várná ki a nyár végét, hanem azonnal vizsgálódni kezdene, és megvizsgálná a dolgokat. Felmerül az a kérdés is, hogy meghallgassuk ezt Snowden, vagy, vagy sem. Én azt mondom erre, hogy igen, meg kell hallgatni valamennyi szereplőjét ennek a, a megfigyelési botránynak, és valamennyi releváns információhoz hozzá kell tudnunk férni. Nem szabad, hogy óvatosak, félénkek legyünk a fellépésünkben. Úgy gondolom, hogy együttműködést kell igényelnünk az Egyesült Államok elnökétől, ne tartsunk semmitől feladatunk van, és ez a feladat alapvető fontosságú nevezetesen, hogyan tudjuk megvédeni a szavazóinknak a legitim érdekeit, hiszen őket képviseljük itt. Meg kell értenünk azt is, hogy mi az ilyenfajta megfigyelésnek, globalizált megfigyelésnek az igazi célja, és amennyiben a szuperhatalmak igényelték ezt, akkor miért tették ezt? És nem vagyok igazándiból biztos abban, hogy Obama elnök döntött ezen tevékenységekről saját maga. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan tudjuk védelmezni magunkat magunkat, illetve mit tudunk tenni, mire van képességünk, lehetőségünk, és ezzel kapcsolatosan kell többet tudnunk, és a kérdés nem arról szól, hogy az elnöki irodát lehallgatják-e vagy sem, hanem ennél jóval tovább kell tudnunk jutni a vizsgálódásunkban. Okay, thank you, colleagues. Unless... Köszönöm szépen, kollégák. Ha nem szeretne más szót kapni a bizottsági tagok közül, akkor az elnök úr nevében is szeretném összefoglalni mindezt a következőkben. Először is javaslatot teszünk a mandátumra, mindazok alapján, amit a plenáris elfogadott, plusz a mai felszólalások alapján azt javaslom, hogy a titkárság állítson össze egy tervezetet, amely megfogalmazza azokat a pontos kérdéseket, amelyeket itt most előszámláltunk, és így e, e-mailben véglegesítsük ezt a felhatalmazást, hogy az elkövetkező két hétben végképp megszülessen a mandátumunk, e, ami az időütemezést illeti a titkárság 12 e, találkozót ütemezett, az első szeptember 5-én délután fél hétkor? Öttől fél hét. Fél nyolckor. But we'll have the, the list of dates uh, Háromtól fél hétig. A harmadsorban, ami a felszólókat illeti, úgy gondolom, hogy akinek bármilyen konkrét javaslata van arról, hogy kiket hívjunk meg, eh, ezeket a javaslatokat küldje el a titkárságnak, és aztán majd meglátjuk, hogy mennyi időnk áll rendelkezésre arra, hogy beleszorítsuk őket ezekbe az alkalmakba. Eh, én magam személyes javaslatot szeretnék eh, tenni. Ugye Kiz Alexander, az NSZ főnöke kellene talán, hogy az első legyen, akit meghívunk. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a korábbi belügyminisztert is meghívta a CIA tevékenységgel foglalkozó bizottság, és azt hiszem, hogy ebbe az irányba el kellene e, indulnunk, szeptemberre meg kellene hívnunk a Nemzetbiztonsági Hivatal elnökét, vezetőjét. Ami a háttérinformációkat illeti, e, javaslom, hogy a következőket e, javasoljuk tanulmányok elkészítése egyrészt olyan tanulmány kell, hogy szülessen, ami feltárja a jelenlegi helyzetet, a PRISM programot, az événben lévő Egyesült Államokbeli jogrendet, a tömeges megfigyelések és lehallgatások folyamatait, meg kell néznünk, hogy mi a jelenlegi helyzet. A másik jelentés egy pontos elemzés kell, hogy legyen arról, hogy az Echelon jelentést milyen lépések követték. Ez egy nagyon rövid feljegyzés vagy jelentés lehet. Harmadrészt szeretném, hogyha születne egy feljegyzés arról, hogy mi az inszének a felhatalmazása, a mandátuma, ki felé jelentenek, kik gyakorol felettük felügyeletet, és aztán a negyedik javaslat. Kezdeményezem, hogy kérdezzük, kérjük meg a titkárságot arra, hogy állítson össze egy listát azok az emberekről, akikkel felvehetjük a kapcsolatot egyrészt a nemzeti parlamentekben, ahol tagországi vizsgálatokat folytatnak, vagy a kongresszusban, ahol erről jelentéseket tesznek. Tehát egy kapcsolati listát kell összeállítani. Ezek lennének a javaslataim, és szeretném ehhez a tagok hozzájárulását kérni. Tavares úr, csak egy nagyon rövid megjegyzés. Ugye szeretném, hogyha meghívnánk a saját emberünket, aki Washingtonban a SWIFT programban dolgozik, a soha nem sikerült beszélni ezzel az emberrel. Szeretném, hogyha eh, látnánk, hogy konkrétan hogyan működik a SWIFT, van-e kapcsolódás az egyik program eh, és a másik között, a SWIFT és a PRISM között. Azt hiszem, hogy most már a kongresszusnak eh, hozzá kell ehhez járulnia. Természetesen ez egy zárt ülés kell, hogy legyen. Ezzel egyetértek, de ahogy mondtam, mindegyik frakciót és az AFED csoport szabítottság tagjait is kérem, hogy adják le a javaslataikat, a listáikat, hogy vajon kiket kellene meghívni, és aztán ezeket a javaslatokat megpróbáljuk beilleszteni a rendelkezésünkre álló időkeretbe. Tehát akkor ezekkel a javaslatokkal <clears throat> mindenki egyet tud-e érteni? Ha igen, akkor köszönöm szépen, és ezennel belekezdtem az ülést.